Kedves kollégák, e, elnézést a szokásos, most már mondjuk úgy késésért e, engedélyükkel e, most először is szavazás következik. Ezt az IMKO szakbizottsággal közösen ejtjük meg a technikusoknak még 5 percre van szükségük, hogy beindítsák a szavazó gépet. Elnézést. Ö, akkor az ikonos szavazás következik, kérem, ö, hogy ö, saját frakciómtól megkapjam a szavazólistát. listát. Látom, hogy az elnök társnak van szavazó listája, csak nekem nincsen. Köszönöm. Akkor mindenképpen ellenőrzöm. Nos, akkor először is ellenőrizzük a gépet. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazzon, kérem ki. No, it's the other way, I think. If this can work, we could stop it. Okay. We haven't got anybody overvoting or whatever. Nincs több szavazat, mint amennyi lehet. Kinél nincsen itt a szavazókártya? Egy valakinél akkor az engedélyével eh, majd nyilvánosan szavaz. Akkor kezdjük el. E, e, segélyhívás új százszerenkedés szolgáltatás e- polgárok számára első bekezdés kompromissz, egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Következő 37-es módosító indítvány mellette ellene tartózkodás elutasítva. 35-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 36-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a kettes kompromisszumot. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva 30-26 eh, arányban. Utána következik a 42-es Koch úr mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 42-es, megnyitom a szavazást. Mindig plusz egyet kell számolni. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítva. Most pedig áttérünk a hármas kompromisszumra mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 50-es módosító, van egy szóbeli módosító az Aldétől. Itt olvasható, az in all new Utána van-e ellenvetés a szóbeli módosítás? Nem. Akkor mellette ellene tartózkodás elfogadva. 51-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 52-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 53-as van egy szobai módosító, ami olvasható, hogy van-e ellenvetés ellene, ha nincsen, akkor szóbeli módosítóval együtt mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most 57-esre térünk át, mellette ellene tartózkodás elfogadva 58-as mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük az 58-asat. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom. Elfogadva. 59-es mellett ellen tartózkodik. Elfogadva. 62-es a következő mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 61-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Ötös kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 67-es következik mellette ellene tartózkodás elutasítva. 68-as visszavonták, 69-as Marinaszku mellette ellene tartózkodás még egyszer mellette ellene tartózkodás elutasítva az EPP-nél van nehéz volt megszámolni a karokat. 71-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 70-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 72-es, 73-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 75-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 76-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 77-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 78-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 79-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 6-os kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 81-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva 82-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 83-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva 7-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva 86-os módosító. Ez egy betoldás a 7-es kompromisszumban. El, mellett ellene tartózkodás elfogadva 87-es betoldás. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ö, kilences kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Tízes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 97-es módosító mellett, ellen, tartózkodás elfogadva, 98-as mellett, ellen tartózkodás elfogadva, 11-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 102-es módosító mellett, ellen tartózkodás elfogadva, 12-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. A 108-as visszavonták. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Következő a 112-es, nem, 113-as cikkeasszony. Egy 113-as mellette ellene elfogadva. 114-es mellett ellen tartózkodás elfogadva. 115-ös mellett ellen tartózkodás elfogadva. 14-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 120-as nem ö, okafogyott, tehát 16-os kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva, 124-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 125-ös módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva. 126-os mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 127-es. Megvan a kártya, rendben. Mindenki szavazott, lezárom. Elutasítva. 128-as mellett ellen tartózkodás elutasítva. 129-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 17-es kompromisszum mellett, ellen, tartózkodás elfogadva. 136-os módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 138-as Kohur mellette, ellene tartózkodás elfogadva 139-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva 140-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva 21-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva a 143-asokkal fogyott, 19-as kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. 149-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 150-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 151-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötös mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hatos mellette ellene tartózkodás elutasítva. Nyolcas mellette ellene elnézés, hetes, hetes jön, bocsánatot, Koch Szenalova mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Most a nyolcas, mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a nyolcas módosítóról, mindenki szavazott, lezárom. Elfogadva. Kilences. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tízes részenként is szavazás első rész az öbrót szó nélkül, és a második rész pedig az öbróddal együtt. Tízes anélkül, mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Most az öbrót szóval mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 11-es következik, mellettem, ellene, tartózkodás elfogadva. 12-es mellett, ellen, tartózkodás elutasítva. 13-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 14-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 18 os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 19-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 21-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 22-es nyelvi, tehát a 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 26-os mellette ellene tartózkodás elfogadva a 20-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva egyes mellette, ellene tartózkodás elfogadva a kettes mellette, ellene tartózkodás elfogadva a hármas mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig a zárószavazás következik, megnyitom a szavazást, Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 58 mellette, 4 ellene, 8 tartózkodás. gratulálok Szenevasszonynak és Kohornak. Harbor úr, elnök úr, hölgyeim és uraim, az IMKO szakbizottság nevében Szeretnék Brian Simpsonnak köszönetet mondani, és kollégáinak, és csapatának a Transzakbizottságban, és a saját csapatunkban, annak az imkóban Nagyon hasznos együttműködés volt, nagyon jól példázza, hogy hogyan tudnak konstruktív együtt dolgozni a szakbizottságok. Ö, jó, hogy ekkora teremben ilyen sokan szavazhatunk róla. Ez az érdeklődést mutatja, remélem a jövőben is konstruktív együtt tudunk működni. Köszönöm szépen, elnök úr a saját szakbizottságaim tagjaival holnap találkozom, valamint csütörtökön az ülésen. Most sokan el fognak menni, nem azért, mert nem érdeklődnek a továbbiak iránt, mert előkészség a holnapi munkát. Köszönöm szépen, köszönöm Malcolm. Én is köszönetet mondok a ö, szakbizottságodnak, és neked sok szerencsét kívánok a holnap ülésem. Most ö, pedig folytatjuk az ülésünket. Okay, Tran team, don't go away. Tran team, can I now go to the... Kedves szakbizottság, akkor most beszéljünk arról, hogy mi történt tegnap a koordinátorok ülésén. Could I ask that all other meetings other than the transport and tourism... Kérem szépen, hogy a külön megbeszéléseket a termen kívül tartsák. Itt csak a szakbizottság ülésnek van helye. Very efficient, Mr. Chairman. Thank you. Thank you. Okay, we ready to go again, guys? Akkor kezdhetünk? Folytathatjuk? Can you switch the machine off then? Not yet. Uh, they're going to do it, aren't they? They're going to do it. Okay, guys. Halló, halló, figyelem. Köszönöm szépen. Akkor folytassuk az ülést. Nézzük, mi történt tegnap a koordinátorok ülésén. Nézzük az előadók jelentéstevők kijelölését. A könnyű gépjárművekre vonatkozó díjazással kapcsolatban van egy jelentés, és a koordinátoroknak az az ajánlása, hogy ezzel kapcsolatban, ezen bizottsági nyilatkozattal kapcsolatban egy saját kezdeményezési jelentést készítsünk és ezt az elektronikus útdíj szolgálattal együtt tegyük meg, tehát a két dologról közösen készül egy saját kezdeményezésű jelentés. A bizottsági nyilatkozatról tehát, és erről a és az elektronikus útdíjakról együttesen. Aztán a nehéz gépjárművekkel kapcsolatban nem teszünk semmit, ugyanez a helyzet a Joint Technology Initiative-vel, aztán Európai Központi Bank, ezzel kapcsolatban se teszünk semmit, aztán egy tanácsi határozat, egy párhuzamos határozatról, az volt a, a következő, az ENSZ gazdasági bizottsága, aztán az Euromediterrán jegyzőkönyv az Európai Unió és Jordánia között. Most mindezekkel a témákkal kapcsolatban azt döntöttük, hogy nem teszünk semmit. Aztán a bizottság nyilatkozata a parlament felé a 2011-es verseny, versenypolitikai jelentés Erről a kérdésről az ECR készít egy jelentést rotációs alapon. Aztán a következő témánk Sergio Silvestris ügye. Erről ezzel kapcsolatban sem teszünk semmit, de a következő következő ülésünkön ezt még tovább tárgyaljuk. Aztán Moldovával kapcsolatban nem teszünk semmit, aztán a 14-es napi rendi ponttal is azt döntöttük, hogy nem teszünk semmit, a keleti partnerséggel kapcsolatban sem, aztán európai szomszédsági politika, itt se teszünk semmit, következő pontunk, fogyasztói agenda, itt se teszünk semmit, Bulgária konvergencia programja, itt sem teszünk semmit. Ezek a döntések születtek. Valakinek ezzel kapcsolatban van-e észrevétele? Egyébként elég furcsa, hogy két hónapig az embernek gyakorlatilag semmi dolga nincs, mert a bizottság nem nagyon ad munkát nekünk, aztán a harmadik hónapban van 19 rendi pontunk. Aztán turizmus task force, öt néppárti tagja lesz, három szocialista, és aztán egy-egy, két liberális, és aztán mindegyik frakcióból egy-egy tag, ez a Döhont rendszer alapján történik ez, történik így, de hogyha valakinek kedve van, akkor természetesen a turizmus task force ülésére bárki más elmehet, a, formálisan föl kell állnia ennek a, ennek a task force-nak, ennek az elnöke az elnök, és Fidanca úr a jelentéstevő, ő egyébként alelnöki szerepben is, neki alelnöki szerepe is lesz majd. A mi égiszünk, tehát a közlekedési szakbizottság égisz alatt dolgozik ez a task force, hogyha plusz ülésekre kell sort keríteni, azt is megtehetjük. A legnehezebb természetesen a tolmácsolás megszervezése, tehát hogyha külön ülésekre kerül sor, akkor kérem ne felejtsék el azt, hogy plusz költségekkel jár majd a tolmácsolás. Nos, június 28-áig kell megelőlni a frakcióknak, hogy pontosan kit küldenek ebbe a turizmussal kapcsolatos task force-ba. Akkor lesz egy első ülés, és Fidanca úrral megalakít, kialakítjuk majd a pontos ütemtervet, hogy mikor lesznek az ülései ennek a task force-nak, mi lesz a program. Tehát ez a turizmussal foglalkozó task force kérdés ezzel kapcsolatban, úgy látom nincs. Jó, aztán miről beszéltünk még? A tentéről és a CEF-ről, a Connecting Europe Facility-ről. Ütemtervről állapodtunk meg, és azt is, arról is megállapít, arról is megállapítottuk, vagy abban is megállapodtunk, hogy nem lehet ezt már megváltoztatni. Tenték. Július 5-éig kell leadni fordításra az anyagot, ezt szeptember 6-án fogjuk megbeszélni, szeptember 28-áig lehet beadni a módosítókat, november 5-én fogjuk megbeszélni a módosítókat, és november 27-én szavazunk itt a szakbizottságban, és aztán januárban, tehát 2013. januárjában kerül ez a plenáris elő. Nézzük a CEFEL-t. A CEFEL az a nehézség, hogy az ITRE-vel együtt döntünk. Július 5-ig kell elküldeni a fordításra az anyagot, Szeptember 18-án beszéljük meg az anyagot, október 4-éig lehet módosítókat benyújtani, a módosítókat november 5-én tárgyaljuk meg, a Tranban 20, november 28-án fogunk szavazni, és ez is 2013. januárjában kerül a plenáris elé. Megfelel ez így? Jó, köszönöm szépen! óriás kamionok kérdése. Nos, azt kértük Kalasz urat, hogy arra kértük Kalasz biztos urat, hogy ragaszkodjon eredeti elképzeléséhez. Nos, a koordinátorok döntése az volt ezzel kapcsolatban, hogy írunk egy levelet, illetve hát az elnök ír egy levelet Kallasz biztos úrnak, azzal kapcsolatban, hogy a parlamentnek nem adják meg az őt illető jogokat, illetve hogy jog bizonytalanság alakult ki, Egyébként pedig a parlament jogi szolgálatnak, szolgálatának fogunk, fogjuk elküldeni az anyagot, és megkérdezzük őket arról, hogy hogy vélekednek, tehát egy hivatalos szakvéleményt kérünk. Az óriás kamionok esetében a, a jogi szolgálatot. Lichtenberger asszony beszámolt a transatlanti jogalkotási párbeszéd üléséről. Erre Kopenhágában került sor június 8-9-én, 10-én. Megköszönöm Lichtenberg asszonynak, hogy oda ellátogatott. Aztán tahográfokról is szó volt a koordinátorok ülésén, és arra jutottunk, hogy ez a kérdés már nem fér fel a júliusi plenáris napirendre ezzel kapcsolatban bármilyen észrevétel, ha ezt elfogadják, akkor mindenki ezt jóvá hagyja. Jó, köszönöm szépen. Akkor most visszatérünk a szavazáshoz. Még valamit be kell jelentenem, az eldolgozott vasúti csomag kérdése. The uh, Single European Railway Area, Mrs. Serikiani. Serikiani asszony jelentéséről van szó. Szeretném azt elmondani, hogy mi történt a tárgyalások során. Június 13-án került sor az utolsó triológusra a bizottság, a tanács és a parlament között. Megállapodás történt az első csomag átalakításáról. Még januárban kezdődött egyébként ez a tárgyalási folyamat hadd mondjak csak annyit, hogy az árnyék jelentéstevők és maga jelentéstevő is rengeteget dolgozott. Köszönet nekik! Egyébként pedig a tárgyalások végeredménye elég jó, tehát kielégítő a parlament számára, elég erős nemzeti ellenőrző bizottság jött létre, európai szinten is megtörténik az ellenőrző hatóság felállítása, és ez jövőre nézve mindenképpen pozitív a vasúti szolgáltatások az összes szolgáltató számára megnyílnak. Ez is nagyon jó. Van egy úgynevezett rendezvú záradék az anyagban. Ez arról szólna, hogy a bizottságnak egy javaslatot kell tennie év végéig két témában, egyrészt egyrészt azzal a célral, hogy átláthatóbbá tegye a szolgáltatók közötti viszonyat, viszonyokat. Azt gondolom, hogy egyértelműen javult ennek az, ennek az anyagnak a szövege, ennek a csomagnak a szövege. Június 20-án kerül sor a koreperülésre ebben a témában, és várunk egy megerősítő levelet a tanácstól, amelyben azt írják le, hogy elfogadják valóban ezt a szöveget, amiben megállapodtunk, és hogyha minden a elvárt módon halad, akkor még június, akkor júniusban szavazhatunk erről a kérdésről, és júliusban a plenáris elé kerül ez a téma. Gross úr. Äh, Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Hagy értesítsem önöket arról, hogy a néppárt esetében szükséges volt arra, hogy emlékeztessek a tanácsban a lengyel kivételre. És most ott tartunk, hogy a lengyel ö, problémára a parlamenttel és a bizottsággal együttműködve megoldást keres a tanács. That was part of the negotiation. Hát ez is része volt a tárgyalási csomagnak, úgyhogy ez a probléma már nem létezik. Wenn der Rat sich äh, bewegt, dann können wir ihn unterstützen. Das war ja Amennyiben a tanács képes előrelépni, akkor támogathatjuk ez az álláspontja a parlamentnek. Oké. Okay. Yeah, Robert. Robert következik. Nos, hogyha tanács hajlandónak mutatkozik, akkor a derogáció kéne alkalmazni, és a 17-es cikket feladhatnánk. De gyakorlatilag ugyanarról van szó, csak más jogi megoldást alkalmaznánk. Nos, még a tízes pontra szeretnék rátérni, ez az ön levelében is benne volt, elnök úr. Erre a kérdésre szerintem mindenképpen ö, vissza kell térni. Elnök, kérem szépen ne ugráljunk össze-vissza, várjuk meg, hogy a tanács mit lép. Szerintem a tanács elfogadja a múlt héten Strasbourgban elért megállapodást, mindenki tudja, hogy pontosan hogy is működnek ezek a dolgok. Nyugodtan várjuk meg a fejleményeket, várjunk. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Jeszcze wracają. Köszönöm szépen, elnök úr. Visszatérnék a lengyel opt Nos, szeretném azt kinyilvánítani, hogy az Európai Parlament véleményét teljes mértékben semmibe vették. Ezt törölték, az Európai Bizottság törölte az Európai Parlament véleményét, egyáltalán nem fordított rá figyelmet, semmibe vette az Európai Parlament álláspontját, és azt gondolom, hogy ez nem elfogadható módszer, nem lehet a parlament döntéseit ímértékben semmibe venni. A kompromisszum része az is, hogy a parlament meghúzza a vonalat, és azt mondja, hogy ennyit és nem többet, nem lehet így eljárni a parlamenttel. Úgy gondolom, hogy az ilyen megállapodásokat egészen máshogy kéne kezelni, mint 20 évvel ezelőtt, amikor az Európai Parlamenten bármit keresztül lehetett vinni. Most a tanács tér felén van a labda, ez világos, de ne zárjuk le így ezt a kérdést. Elnök, jó. Jönnek a lengyel hozzászólások, úgy látom, Zászada úr. Ja Köszönöm. Mindenkit szeretnék arra emlékeztetni, hogy a plenáris szavazás során ezen módosítás 436 támogató szavazatot kapott, és a szakbizottsági szavazáson 30-an támogatták ezt a kérdést, csak 13-an voltak ellene. Úgyhogy nagyon nagy többség támogatta ezt a módosítót, nagyon kevesen szavaztak ellene. Tájékoztatásul elmondanám azt, hogy nem várunk ölbetett kézzel, nem várjuk meg, hogy a tanács mit lép ezzel kapcsolatban, lesz egy saját módosítónk, és a következő Strasburgi ülésre ez már elkészül Zemke úr. Szeretnék csatlakozni a kollégámhoz és az előző hozzászólókhoz. Nagyon csodálkozom, miért szavazunk itt hogyha más eredmény lesz a tárgyalások során. Döntő többség volt a módosító mellett szerintem. Ezek szerint komolyan kell venni a döntésünket. Egyetértek az előttem szólókkal. Elnök úgy tűnik, hogy az én dolgom megvédeni a tárgyalás eredményét, meg is fogom tenni amikor triológus van, és a ö, tanácsal mm, tárgyalás, akkor a második olvasatot használjuk fel, mint eszköz. A parlament derogációt, ne csak a lengyel delegációt, a balti államokra vonatkozva, és Magyarországra is végül is, amikor a tanács támogatta a lengyel optautot, akkor a tanácsnak az volt az állap, hogy, hogy senki sem támogatta ezt, csak a lengyelek. A tanács úgy gondolta, hogy ez egy nyilvánvaló derogáció, és ez nem felel meg a vasúti csomagát dolgozásának. Hadd mondjam el, hogy a bizottság kompromisszumot állított elő. A kompromisszum az volt, hogy a derogáció maradhat addig, amíg valaki ö, itt konkurensként jelentkezik. Tehát marad a delegáció addig, amíg valaki azon az útvonalon akar konkurens lenni a lengyel delegáció ezt a kompromisszumot elutasította. Ez az ő döntésük. Ezért megpróbálom köszönhetően egy csomagot, egy megállapodással. Nyilvánvaló, hogy az egyik sarok, ez egyik legnehezebb pont ez a derogáció. A tárgyaló delegáció öt órát töltött, ezzel úgy döntött, Végül, hogy a tárgyalások részeként a derogációt nem veszi figyelembe, és egy cigből egy preambulum bekezdésbe helyezi el. Ez az éleszféle módosító. Tehát különböző opciókkal kell számolnunk. Tudjuk, hogy a parlamentek mi az álláspontja ezzel kapcsolatban, de úgy döntöttünk az összes árnyék jelentéstől úgy döntött, hogy ezt hagyjuk veszni. július 18-én 15-án lesz erről szavazás. Az LPP megvédte ezt a, az álláspontot, de a többség azt mondta, hogy ezt hagyjuk veszni. Nos, ez így történt. Zászáda úr teljesen jogosan mondja ön és a lengyel képviselők a plenárison is, hogy nem erre számítottak, meglátjuk, hogy ott mi történik. Nekem el kell mondanom, hogy mi a megállapodás a tanácssal, hogy mire jutottunk, és most ezt tettem meg azt hiszem a lehető legfelrebbül tettem meg, az árnyéki jelentéstevőkhöz fordulok, ott voltak a végső ülésen, ugye ez a megállapodás. Hadd mondjam el azt, hogy van olyan pillanat, amikor nem kapunk meg mindent, és ezzel kapcsolatban ez történt. De van, amikor tárgyalni kell, és van, amikor fel kell adni az álláspontot. Én úgy látom, hogy azért, hogy megállapodás szülessék, a többiekkel, minden másban, átláthatóság, stb. Ezt fel kellett áldozni. Én ezt így látom. Nem. Szeretném, hogyha a vitába itt belemennénk, mert a plenáris úgyis az lesz. Michael im Rat Polen gesagt. Nos, elhangzott az, hogy a tanácsban Lengyelország azt fogalmazta meg, hogy az opting out klauzulától függetlenül vagy sem, ő le fogja szavazni az átdolgozást. És azt hiszem, hogy gyakorlatilag öngolt követett el. Igen, ez teljesen jogos. Nem tudtuk, hogy a lengyelek mellette fognak szólni. Kun úr ich glaube, das ist unser Problem, dass wir... Uh... Úgy vélem valóban, hogy erről van szó. Ez az igazi gond. Az, ahogy a politikai döntés született, arról olyan információkat kaptunk, hogy arra következtethetünk, hogy nem világos a nyilatkozat. Nem, nem jutottunk világos nyilatkozathoz, és én nem gondolom, hogy a lengyelek nemmel fognak szavazni ezen derogáció tekintetében az egy és egyetlen útvonal tekintetében szerintem talán még kompromisszumra is lehetőség van. Ne zárjuk azt ki egyszer és mindenkorra. És az időben is korlátozni lehet a derogációkat. Ez volt az eredeti javaslatom különben. És a bizottság ezt teljes mértékben elvetette, azt mondotta, hogy a tárgyalásokat lefolytatták, a lengyelek azt mondták, hogy a tanácsban az álláspontok nem változtak, és hát kompromisszumra van szükség, ez mellett tartottam ki mindvégig. Kifendi. Megerősítem, hogy Kun úr a végsőkig vitte az álláspontot, tehát nem erről van szó, hogy ez hiányzott volna a lengyel képviselők ezt a plenáris elé vihetik, hogyha kívánják. Én csak beszámolni akartam, mint a szakbizottság elnöke a tárgyalásokról és a többségi döntésről, amely született az árnyék részt, árnyék jelentéstevőkkel. Köszönöm szépen. Akkor visszatérhetünk a szavazásra? Bradborn úr panaszát hallottuk. Jön a miniszter is, ne felejtsük el és a több éves pénzügyi keret megvitatása is következik egy másik ülésen. Nos, akkor ö, próba. Megnyitom a szavazást, mivel újraindították a rendszert. Mindenki szavazott. Everybody voted. Mindenki szavazott? Lezárom. Macho, you want too many. Macho, túl sok a szavazat. Oké. Okay. Rendben. Nos, akkor lássuk a párnyó jelentést kezdjük a 33-34-el. Those in favor? A kettőről együtt szavazunk, mellette ki van, tehát a 33-as, 34-es mellette ellene. Tartózkodók elfogadtuk. 35-ös mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. 36-os mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. 37-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 39-es, 39-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 39 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 40-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 41 mellette ellene tartózkodok, elfogadok. 42 mellette ellene tartózkodok, Ezt ellenőrizzük, 42-esről szavazunk géppel, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 43-as mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 44-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 45-ös szóbeli módosítással, Benyon úrtól. Van-e, ellenzi -e valaki a szóbeli módosítót? Nem. Jó, akkor módosított formájában mellette, ellene, tartózkodók. Ezt ellenőrizzük, 45-ösről szavazunk szóbeli módosítással együtt. Megnyitom a szavazást. Everybody votes it. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 46-os jön mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 47-es mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 48-as mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 49 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 4-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 51-es mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 5-ös mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 6-os mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 52-es, itt is van egy szobari módosító, ellenzi ezt valaki, Ó, ez okafogyottá vált, elnézést, mert hatost elfogadtuk, hát akkor hetes módosító következik mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 8-as módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. A 9-esről és az 53-asról együtt szavazunk mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 54-es mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 55-ös mellette ellene tartózkodók elutasítottuk 56-os mellette, ellene tartózkodók. Ezt ellenőrizzük, az 56-osról szavazunk géppel, megnyitom a szavazást. Everybody voted? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 57-esről és az 58-asról együtt, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk 59-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk 60 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk 61-es mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk 62 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk 63 mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk. Itt most egy a 64, 10, 11, 12, 13 okafogy, illetve visszavonták ezeket, nézzük a szóhazólista második részét. Egyes kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. Következik a harmadik rész. Na most mi következik, kérdezi az elnök. Okay. I'm so relieved, guys, whatever the... Elnézést kérek, mondja az elnök. A harmadik részen tartunk, az én szavazó listám az a 14. oldal, nem tudom, hogy a néppárti listán ez hol van. Néppárti változatban 13.-14. oldalon lehet, tehát 14. oldal, 72-es módosítónál tartunk, Szaviszár asszony módosítója. Megtalálták? A néppárti módos, változatban 13. oldal. Szocialisták változatában 14. oldal. Mindenkinek megvan 72-es? szavizár féle módosító 72-es mellette. Ellene tartózkodók. Elutasítottuk. 14-es módosító, két részben szavazunk róla. Első rész mellette, ellene tartózkodók. Elutasítottuk. Második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 15-ös módosító mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 16-os mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 17-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. It, apparently it's compromised too. Valószínűleg a kettes kompromisszum következik, nem nagyon látni, de erről szavazzunk. Kettes kompromisszum, tehát mellette, ellene, tartózkodó, elfogadtuk. 22-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 24-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 25-ös mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Hármas kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Kettes módosító, mellette, ellene, tartózkodók. Ezt ellenőrizzük, tehát a kettes módosítóról szavazunk, megnyitom a szavazást. Everybody voted. Neki szavazott, akkor lezárom a szavazást elfogadtuk. 28-as módosító mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 29 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 30-as mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 31-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 3-as mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 32-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Záró szavazás következik. Megnyitom a szavazást. Okay, has everybody voted? Yes. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 30 szavaztak mellett, 12 ellen nem volt tartózkodás, elfogadtuk. Gratulálunk a jelentéstevőnek, Parnyó úrnak. Now we come to Michael's three opinions. Uh, Most pedig uh, Michael véleménye következik. Három véleménye. Az első az első az Európai Alapuló vannak általános rendelkezések megállapítása és az 1083 tanácsi rendelet hatályon kívül helyezése. 4-es cikk, 45-ös módosító Zíle úr mellette ellene tartózkodás elutasítva. 47-es mellette ellene tartózkodás akkor ezt ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom. Elfogadva. Az EPP t néztem, 8 második módosító, nem, 49-es módosító mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük a 49-es. Azt hiszem elfogadtuk, de inkább ellenőrizzük. Mindenki szavazott. Lezárom. Elfogadó. Elfogadtuk valóban. 22-19 arányban. 50-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva hármas mellette ellene tartózkodás elutasítva. 51-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 52-es, 9 sziknél mellette ellene tartózkodás elfogadva. 53-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 4-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 54-es mellett ellen tartózkodás elfogadva. Hatos mellette ellene tartózkodás elutasítva. A kompromisszum mellette ellene nem elnézés, részenkénti szavazás van. Első rész a róról szó nélkül mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A második rész a róról szóval mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 55-ös következik nem, az okafogyott 60-as Szikeo asszonyi. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. 61-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 62-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 63-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11. cikk 64-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 65-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 66-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk 67-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk 68-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva 8-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva 69-as mellett, ellen tartózkodik, elutasítottuk 9 as mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk 15. cikk 71-es módosító mellett, ellen tartózkodik, elutasítva. 70-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 72-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 73-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 10-es visszavonták 74-es mellette ellene tartózkodás Ellenőrizzük a 74-es. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 11-es mellette ellene tartózkodás. Nem, akkor kezdjük újra. 11-es módosító mellett ellene tartózkodás ellenőrizők 11-es módosító, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 76-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 76-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 77-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 79-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 80-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 81-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 82-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 83-as mellette ellene tartózkodás elutasítva 84-87 együtt mellette ellene tartózkodás elutasítva 85-ös mellette ellene tartózkodás, elutasítva 86-os, mellette ellene tartózkodás, elutasítva 86 mellette, ellene tartózkodás, elutasítva 89 mellette, ellene tartózkodás, elutasítva. Ö, hadd mondjam el, kedves kollégák, hogy ezt en bloc veltük volna, ö, hogyha valaki kérte volna. Akkor 12-es módosító jelentése mellette ellene tartózkodás elfogadva. 90-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 91-es mellette elnézést Ellenőrzök a 15-ös. Megnyitom a szavazást a 15-össel kapcsolatban. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 91-es mellett, ellen, tartózkodás elutasítva. 17-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 18-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 92-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 93-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 94-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. A 19-es mellette Gos úr. en blok szavazunk a 26-os szikkal kapcsolatban a 19-estől a 106-osig. Nem, a 19-es az külön kell legyen. Akkor a 19-essel kezdjük. Mellette, ellene, tartózkodás utasítva és most 95-106-ig blogban, igen, nem. ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 96 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 98-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 99 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 106 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, 106-os, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom elutasítva 107-es mellette ellene tartózkodás ugyanaz a többség elutasítva 108 mellett, ellen tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük, 108-as, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, a az EPP karokéval nem egyezett meg a szám, mindegy, elutasítva. 20 jelentéstevő mellette ellene tartózkodás elfogadva, 109 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Az EPP-ből ugye nem szavaztak. 110-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 111-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 22-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 112 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 113 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 114 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 115-ös mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 115-öst, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadva. 116-os a blokk, 119-el mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 116, 119-est, megnyitom a szavazást, mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítva. Hát éppen csak hogy? 23-as mellett elutasítva. 117-es mellette ellene ellenőrizzük 117-es, megnyitom, szavazott, lezárom, elutasítva, 24-es mellett, ellen, tartózkodik, elutasítottuk, 121-es mellett, ellen tartózkodik. E, Elfogadva, nem kell ellenőrizni. 122-es mellette ellene tartózkodás. A 122-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 123-as mellettem, ellene utasítva a 124-es mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük, 124-es, megnyitom. Már csak négy oldal vár ránk. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 125-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva 126 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 127-es mellett, ellene tartózkodás ellenőrizők a 127-est, megnyitom. Mindenki szavazott, lezárom elutasítva 128 mellett, ellen tartózkodás elutasítva 129 és 39 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 130-as, mellette ellene tartózkodás elutasítva 131-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva 132, 134, 137, 138 együtt a 40-es, 46-ossal, mellette ellen tartózkodás elutasítva. 133 mellette, ellene tartózkodással utasítva. a 135-ös mellette, ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 135-öset. Megnyitom a szavazást. Szavazott é mindenki. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 136-os és 43-as, 44-es mellette ellene tartózkodás Ellenőrizzük inkább ezt a hármat, megnyitom. Szavazott-e mindenki? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 139-es mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 141-es mellett. Ellene tartózkodás elfogadva. 140-es. Nem ellenőrzöm, hogy nem okafogyott -e, nem. Részenkénti szavazás első rész addig, hogy after midterm basis mellette, ellene, elutasítva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 142 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 143-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva 144 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 145-ös mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 145-öset. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 25-ös mellette, ellene, tartózkodásra utasítva 26 mellett, mellett, mondom, ellene tartózkodás. Ellenőrizzük. Azt hiszem, hogy el van fogadva, inkább ellenőrizzük. 26-os, megnyitom a szavazást. Nem, 25-ösről van szó. Nem, 26-osról mégis javítja magát az elnök. Mindenki szavazott. Lezárom. Elfogadva. 147-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 148-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 149-es mellett, ellentartózkodás elutasítva, 27-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 28-as mellett, ellen tartózkodás elutasítva, 152-es, 153-asal együtt lehet, mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 155 mellett, ellen tartózkodás elutasítva. 156-157 együtt, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 158-159 egyben, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 29-es, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük a 29-eset, megnyitom a szavazást a 29-es módosítóval kapcsolatban. Mindenki szavazott? Lezárom, elfogadva. 160, 162, 171 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 172, 173, 174 együtt, mellette ellene tartózkodás elutasítva 175 és 176 mehet együtt, mellette ellene tartózkodás elutasítva 177 mellett ellen tartózkodás elutasítva 178 mellett ellen tartózkodás ellenőrizzük a 178-at. Mindenki szavazott, lezárom elutasítva 179 mellett, ellen tartózkodás, ellenőrizzük a 179-et. Ugyanaz a többség, valószínűleg csak nem sokan szavaztak. Mindenki szavazott, most lezárom. Elfogadva. Következő 48, 97, 100, 101, 102, 103. A 170 egyig mellett ellen elutasítva. Nos, akkor preambulum bekezdések következnek. 34-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 35-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 1-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 36-os mellette ellene tartózkodás elutasítva 37 mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 37-eset. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, akkor lezárom. Elfogadva, 38-as mellette, ellene tartózkodás, elfogadva. A 41-est visszavonták, 42-es. Mellette. Ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 42 es Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom. Elfogadva. 30-as mellett. Ellen tartózkodás elfogadva. 180-as mellett. Ellen tartózkodás elutasítva. 181 mellett ellen tartózkodik elfogadva. 32-es mellett ellen tartózkodás elutasítva. 182 mellett ellen elfogadva 33 mellette ellene tartózkodás a 33-as ellenőriznünk kell, ezért megnyitom a szavazást. Ugye mindenki szavazott, akkor lezárom. Elfogadva. 183 mellett, ellen tartózkodás elfogadva 184 mellett, ellen tartózkodás elfogadva. Zárószavazás. Megnyitom. Mindenki szavazott, ugye? Lezárom. Elfogadva 36 nulla arányom a hat tartózkodás mellett. Kramer úrnak. Gratulálok! We're going to do this all again now. Oh, <coughs> I'm just going to take some water here. Muszáj egy kis vizet innom. <laughs> Yeah, something stronger would be better. Már valami erősebb jobb lenne. Where's Bogoslav when you need him? <laughs> okay, with two more to go, folks, so... Már csak két dologról kell szavazni. Következik kohézió. Ugye? Nem, mit az elnök. Where are we now?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 Akkor a regionális fejlesztési alap következik, jó? Mindenkinek megvan Európai Regionális Fejlesztési Alap. Ugyias úr módosítójával kezdődik. Megvan? Tehát regionális fejlesztési alapról fogunk szavazni. Kész van mindenki? The S&D, it's the third grammar one we're going to now. Na jó, nézzük. a úr, 50-es mellette. Ellene. Tartózkodok, elfogadtuk. 51-es mellette. Ellene. Tartózkodok, elutasítottuk. 7-es mellette. Ellene. Tartózkodok, elfogadtuk. Ötvenhármas mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 54-es mellette, ellene, tartózkodók. Az 54-est fogjuk ellenőrizni, nyitom a szavazást. Has everybody voted? Voted. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. That's adopted. Elfogadtuk. 55. 55-ös mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 56-os mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 57. 57-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 58, 59, 61 be mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 9 mellette, ellenem, tartózkodok, ezt ellenőrizzük, tehát 9-esről szavazunk. Nem nagyon szavaztak a képviselők, mindenki szavazott. Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 67-es mellette, ellene, tartózkodok, 67-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadtuk. Következik a 70-es. Ugye? 70-esről szavazunk mellette. Ellene tartózkodók 70-est ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Everybody votes it. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 73-as mellette. Ellene tartózkodók. Ezt ellenőrizni kell. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 74-es mellette. 75-ös ellene tartózkodok. Elutasítottuk. Most jön a 74 mellette. Ellene tartózkodok. 74-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 78-as mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. Jó, ellenőrzöm, de azt kell mondjam, hogy ha senki nem szavaz, akkor, azt, akkor tartózkodnak. Hát nem sokan szavaztak. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Jól van, jól van. 81-es mellette. Ellene. Tartózkodók. 81-est is ellenőrizzük. Most a szocialisták nem nagyon emelték a kezüket. Tehát a 81-esről szavazzunk. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 82-es mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 83-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 84-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 85-ös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 10-es mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 86-os mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 87-es mellette mellette 87-es mellett ki van? Ellene tartózkodók 87-esről szavazzunk géppel, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 89-es. Mellette. Ellene. est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Talán elfogadtuk, de érdemes ellenőrizni. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 90-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 92-es következik mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 11-es mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk. 93-as mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Nem lesz egyszerű ez a mai nap. 94-es mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 95-ös mellette, ellene tartózkodok, 95-öst ellenőrizni kell, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 96-os következik mellette. Ellenem tartózkodók, elutasítottuk 97 mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk 99 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk 13-as. Nem, ezt mind-mind visszavonták, erről mind nem kell szavazni. 102-es 102-esről szavazunk. Mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 104 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 103-as mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. B kompromisszum mellette. Elnézést, a néppárt kérte, hogy részenként szavazzunk megint a rural, a vidéki szóról kell külön szavazni. Rural nélkül, ki van mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtok. A rural szóval mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. Megvan a rural szó, benne van a vidék. C kompromisszum. Itt az egyszerkért részenkénti szavazást, az existing infrastructure in the short term részig, tehát a létező infrastruktúráig tart az első rész mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 116-os. Nem. A 117-es következik? 117-es mondja az elnök mellette. Ellene tartózkodok, elutasítottuk 118 mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk 119 mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. D kompromisszum, itt a néppárt kér külön szavazást. Képzeljék megint a rural szóról. Első részt. Mi a bajuk a vidéki szóval? Mellette, első rész mellett, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Plural még mindig benn maradt. 125-ös szobari módosításával a basic, a fundamental szóval kerül felcserélésre, valaki ellenzi a szóbeli módosítást, nem, akkor szóbeli módosított formájában mellette ki van, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. E kompromisszum Hát nyilván nincs sok szó, a, vidék, a vidéki szó nem szerepel, mert senki nem kért külön. Mellette ellene tartózkodok. Elfogadtuk. 132-es. Mellette ellene ezt ellenőrizni kell, a 132-esről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 131, mellette. Ellene tartózkodok, elfogadtuk. 133 mellette. Ellene tartózkodok, elfogadtuk. 134-es mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 135 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk 136 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk 137 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk 138 mellette, ellene, tartózkodók elutasítottuk. Hatos cikk következik. Nem, ellenőrzik a 138-ast, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Most jön a hatos cikk, szóbeli módosítás, F szóból módosítás. Mindenki el tudja fogadni a szóbeli módosítót? Jó. A néppárt egy kiegészítést kért, azt is elfogadják. Jó. Akkor Először a szóbeli módosításról szavazunk, aztán a Tehát A szóbeli módosítás mellett ki van, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadjuk. Most a kiegészítés mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Kínzás ez a szavazás. 139. Mellette? Ellene tartózkodok, elfogadtuk. 141 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 140 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 142 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 143-as mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk 144 mellette, ellene tartózkodok, elutasítottuk. 145 mellette ellene tartózkodok, ezt ellenőrizzük, tehát 145-ösről szavazunk, megnyitom a szavazást. He's rejected, man. Everybody voted, voted is Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítottuk 146-os mellette, ellene tartózkodok, elutasítottuk 24-es mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk 147-es mellette, ellene tartózkodók, erről szavaznunk kell, tehát a 147-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 148-as mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 25-ös mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk. 149-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 150-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 26-os mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 151-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 152-es mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 27-es mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. as mellette, ellene, ezt ellenőrizni kell, 153-asról szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást elfogadtuk. 154-es mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 155 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 156-os mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 33-as mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 34-es mellette, ellene, tartózkodók, ezt ellenőrizzük, 34-esről szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 35-ös mellette. Ellene. Tartózkodok. Elfogadtuk. 36-os mellette. Ellene. Tartózkodok. Elfogadtuk. 37-es mellette. Ellene. Tartózkodok. Elfogadtuk. 38-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk 39 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 40-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 41-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 2-es mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk 3-as mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 42-es mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk négyes mellette, ellene tartózkodók, ezt ellenőrizzük, a négyesről szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 43-as mellette. Ellene. Tartózkodó. Elfogadtuk. 5-ös mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 45-ös mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 44-es mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 46-os csak az első részről szavazunk, a második részt visszavonták, tehát az első részről szavazunk, mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. os mellette ellene tartózkodok, talán elutasítottuk, ellenőrizzük a hatost, megnyitom a szavazást. Everybody voted. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 47-es mellette. Ellene. Tartózkodok. Elfogadtuk. 48 mellette. Ellene. Tartózkodok. Elfogadtuk. 49 mellette. Ellene. Tartózkodok. Elfogadtuk. Most a mellékletek következnek. 28-as mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 157-es mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 158 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 29-es mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 159-es mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 160-as mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk 161-es, mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk 162 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk 30-as, mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk 163 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk 31-es visszavonták, 164-es mellette, ellene, tartózkodók, ezt ellenőrizzük. 164-esről szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazod, Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 165-ös mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 166-as mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 32-es mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 167-es mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 168-as mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. Záró szavazás, megnyitom a szavazást. go back. Everybody voted. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 35-en szavaztak mellette, két tartózkodás, elfogadtuk. Következik a következő napi rendi pontunk. This is the shortest one. <laughs> Which one's this one now? Cohesion fund. This um, one. Starts with amendment Yes. eight. Right, the next one is the amendment. A következő a kohéziós alap és az van a számú tanácsi rendelet hatályon kívül helyezése. 8-as módosító lesz az első itt Nyolcas módosító. Mindenki készen áll? Mellette ellene tartózkodás elutasítva. 33-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tízes mellette ellene tartózkodás utasítva 37 mellette, ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 37-es, megnyitom a szavazást. Ugye mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítva. Hármas, már 11-es visszavonták, H kompromisszum részenkéti szavazás a rural barátunk nélkül az első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész a rural barátunkkal mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tizenötös következik mellette ellene tartózkodás elutasítva. G kompromisszum róról első rész mellettelene elfogadva elfogadva, második rész rúrral emellett ellen elfogadva. Most pedig átérünk az I kompromisszumra. Itt nincs semmi rúrral, mellette ellene tartózkodás elfogadva. J kompromisszum első rész azzal a szövegrésszel, amit felolvastam, négy részben, négy részben lesz. Nem tudom, hogy miért kellett, ha kompromisszum négy részre bontani, mellett ellen tartozás elfogadva. Második rész carpoolinggal mellette ellene tartózkodás elfogadva a harmadik rész, Sustainable Mobility, mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a harmadik részt, megnyitom a szavazást. Ugye mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elfogadva a negyedik rész mellette, ellene ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom. Elutasítva K kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadva 58 mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük az 58-asat. Megnyitom a szavazást. Ugye mindenki szavazott, akkor le is zárom. Elutasítva 59-es mellett ellen tartózkodik. Elfogadva 60-as mellette ellennel tartózkodásra utasítva. El módosító szóban mindenki elfogadva, EPP betoldással, nincsen ellenvetés mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Most a betoldással ö, mellette ellene elfogadva. 61-es mellett ellen tartózkodás ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom. Elfogadva 62-es mellette ellene tartózkodás elfogadva a 63 mellett, ö, nem ö, oka fogyott, 64-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Preambulum bekezdések. 25-ös módosító mellett ellene elfogadva, 29 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 26 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 27-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 2-es mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük a kettest. Megnyitom a szavazást. Szavaztak? Akkor lezárom. Elutasítva. 28-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, hármas mellette, ellene tartózkodás elfogadva, négyes mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 31-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 30-as mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadva. Hatos mellette. Ellene tartózkodás a 32 mellette. Ellene tartózkodás elfogadva 65-ös mellette. Ellene tartózkodás elfogadva 66 mellette. Ellene tartózkodás elfogadva 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadva 67-68 együtt, mellette ellene tartózkodás elfogadva 69 mellett, ellen tartózkodás elfogadva 21 mellett, ellen tartózkodás elfogadva 22-es, visszavonták 70-es mellett, ellen tartózkodás elfogadva 71 mellett, ellen tartózkodás elfogadva 72 mellette, ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 72-es, tehát elektronikusan. A szavazást ezen el megnyitom, lezárom, elfogadva. 23-as jelentéstevő mellette ellene tartózkodás. Nem, ismételjük meg. Mellette ellene tartózkodás. Elfogadva 73 mellett ellen tartózkodik, ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom, elfogadva a 24-es mellett, ellen, tartózkodás elfogadva, záró szavazás, megnyitom, mindenki ugye szavazott, le is zárom, elfogadva 34 mellett, tehát 4 tartózkodás mellett, elfogadva gratulálok Michael. Mind a három dokumentumot elfogadtuk. Köszönöm a képviselőknek, hogy sikerült túlélni ezt a hosszú szavazólistát. Now we have Mr. Christensen. No, no, no. Which one comes here?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 Okay, colleagues. Kedves kollégák, szeretném tudatni, hogy 11-15-kor a többéves pénzügyi keret megbeszélésére megyek az elnökkel. Dominik fogja átvenni a levezető elnöki szerepet. Miniszter, elnézést, miniszter úr, hogy késünk, hosszú volt a szavazás. Köszönöm, hogy eljött. Kollégán ja, Oleszon nem tudott eljönni. Köszönöm, hogy ön szakított erre időt, így egy hadd mutassam be Dánia közlekedési miniszterét, Henrik Dan Christiansent, aki beszámol a Dán elnökségről. Miniszter úr, köszönöm, hogy eljött. Önné a szó. Oh, sorry. Mange tak for det. Og øh, Parlamentarikere skal selvfølgelig ikke undskylde for at passe. Nos, szó se lehet arról, hogy a képviselők most elnézést kérjenek azért, mert a munkájukat végzik, hát a szavazás az része, integrás része az önök munkájának. Na most, kedves kollégám, Olé Szon, sajnos nem lehet itt az önök körében, hogy a tengerügyi kérdésekről beszéljen önöknek, úgyhogy átvállalom tőle ezt a feladatot, de azért jelzem önöknek, hogy sajnos nem vagyok ennek a témának a szakértője, de természetesen bármilyen felmerült kérdésre a későbbiek során is még írásos választ tudunk önöknek adni. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani azért, hogy újra a körükben lehetek az Európai Parlamentben, a közlekedési szakbizottságban, Hagy használjam ki ezt az alkalmat arra, hogy elmondjam, hogy az elnökségünk alatt milyen tevékenységet folytatunk. Ném, illetve hát Dánia, Dánia, ahol átvette a stafétabotot Lengyelországtól, és hamarosan ugye ezt a stafétabotot átadjuk Ciprusnak. Keményen dolgoztunk valamennyi érdekelt féllel nagyon szoros együttműködést folytatunk, úgyhogy külön köszönetet szeretnék mondani ennek keretében az Európai Parlamenten kialakított kapcsolatért. Azt hiszem, hogy nagyon jó szellemben tudtunk együtt dolgozni, és erre csak büszkék lehetünk. A zöld növekedés iránt mutattunk nagy érdeklődést, úgy gondoljuk, hogy ez is eszköze lehet a válság kezelésének. A különböző infrastruktúrák, a közlekedés területén a hatékonyság növeléséhez járulhatnak hozzá, és így módon serkentetik az európai növekedést. Ennek fényében nagyon örülök annak, hogy egy sor kérdésben jelentős mértékben előre tudtunk lépni. A repülőtéri ö, földi csomagkezelés tekintetében sikerült előre lépni többek között, illetve a légi közlekedésnek a földi részét is más szempontból tudtuk még tovább erősíteni. A Facility Connecting Europe a CEF tekintetében is meg tudtuk erősíteni az eddigi er-, eredményeket, aztán a műholdas navigáció, a Galileo tekintetében is tovább tudtunk lépni. Aztán volt egy olyan kérdéskör, amely a parlamentnek a fantáziát nagyon mozgatta, megmozgatta nevekezesen. a vasúti első számú csomag, a jogalkotási csomagra gondolok, ami a földi csomagoknak a kezelését illeti a reptéren, azt hiszem, hogy itt egy érdekes javaslatot tudtunk előállni. Azt hiszem, ez egy hasznos és hatékony megoldás lehet azért, hogy Európa a különböző régiói területet összekapcsoljuk a connecting, a connection témáját tudjuk elősegíteni, és a szolgáltatásokat tudjuk tovább fejleszteni a repülőtéreken. A hálózatok kérdése is felmerült erőteljesen, mint a lengyel elnökség alatt, mint pedig a saját elnökségünk alatt a tennel kapcsolatosan úgy vélem, hogy valamennyi tagállam nagy mértékű érdeklődést tanúsított, és ennek keretében próbáltunk hatékony megoldásokat találni, serkentve a beruházásokat és a különböző európai közlekedési rendszereknek az összekapcsolását. Világos, hogy ez a jövő iránya. Az infrastruktúra nélkülözhetetlen a növekedés biztosításához. Ez mutatja azt, hogy mekkora potenciál rejlik az etémában megfogalmazott javaslatokban. Nagyon örülök annak, hogy már március 22-én meg tudtunk állapodni a tanácsban. a tennel kapcsolatosan jelezném azt is, hogy a különböző szereplőknek az együttműködésére van szükség, és észleltem kifejezetten a június 7-i találkozón, hogy erre az elszántság erőteljesen megvan, és az új pénzügyi eszköz is, a infrastruktúr tekintetében is előre lépés történhetett a Connecting European Facility tekintetében. A CEF tekintetében azt hiszem, hogy lehetőség van arra, hogy újabb határon átnyúló projektek valósulnak meg, olyanok, amelyek ezen eszköz nélkül nem jönnehetnének létre. Persze nem egy könnyű kérdésről van szó, mert hogy nagyon jelentős beruházásokat igényel mindez a tagállamok részéről a közlekedési folyosók fejlesztésében, de azért ez jól mutatja azt, hogy lehetőség van arra, hogy az ilyenfajta fejlesztésekhez a 2014-től 20-ig terjedő periódusban az Európai Unió támogatást nyújtson ilyen célekre. Aztán a júniusi ülésen ö, sikerült megállapodunk a műholdas navigációs rendszer egy újabb tekint fejezetében, ez egy jelentős előrelépés a Galileo területén, egy azt jelenti, hogy 2020-ra stabilan tudunk előre lépni. Ami az egyes számú vasúti jogalkotási csomagot illeti, arra törekedtünk, hogy második olvasatban az Európai Parlamenttel a mi elnökségünk alatt tudjunk tovább lépni. Tudom, hogy az Európai Parlament és a tanács nagyon válvete, szószoros értelemben válvete dolgozott együtt, és a koreperen is pont a mai napon sikerült a kompromisszumok mellé felsorakozhatni az érdekelteket, és nagyon örülök annak, hogy második olvasatban előre lépést észlelhetünk. Ez lehetővé teszi azt, hogy a vasúti közlekedést megerősítjük, úgyhogy hagy gratuláljak külön az Európai Parlamentnek ebben a kulcs szakaszban, úgy gondolom, hogy nagyon jelentős eredményt tudunk valamennyien elkönyvelni. Nagyon örülök annak is, hogy a sebességmérő és az igényben vétel tekintetében is tudjuk csökkenteni azt az adminisztratív terhet, amelyet a gépjármű vezetők kell, hogy elviseljenek a tahográfok esetében. Aztán foglalkoztunk március 22-én azzal is, hogy hogyan valósul meg a biztonsága repülőtereken. Aggasztó fejleményekről tudok számot adni, ugyanis a szabályok egyre bonyolultabbak, mind a légitársaságok rovására, mind pedig az utasok rovására történik mindez, mert hogy nem részesülnek az utasok újabb és újabb szolgáltatásokban. Arra van szükség, hogy tudományos elemzések alapján vizsgáljuk meg a kérdést, és jussunk el oda, hogy az utasok megbízanak a helyi személyzetben, bármely légi járaton legyen szó. A mega kamionokkal is foglalkoztunk, ez egy további kérdéskör, hogyan lehet biztosítani a jobb energetikai hasznosulását és csökkenteni a széndiokszid kibocsátást. E tekintetben is a határon átnyúló együttműködéseket is megvizsgáltuk, feltéve, hogy ezen a kérdés belül már léteznek adott esetben külön nemzeti felhatalmazások. Aztán ezen kívül az RMTS rendszer is foglalkoztunk áprilisban, ez lehetővé tette azt, hogy eszme cserét folytassunk, aztán május 25-en a finanszírozással is foglalkoztunk, a nagy infrastruktúrájának a finanszírozásával. Úgy látom, hogy a gazdasági válság közepette nélkülözhetetlen, hogy foglalkozunk ezen kérdésekkel. Június 7-én pedig egy magas szintű konferenciát tartunk a útbiztonság, a közútbiztonság tekintetében, erre majd Kopenhágába kerül sor a bizottság közleműködésével. Ha megengedik, akkor még ismertetném azt is, hogy a tengerügyi kérdésekben mit sikerült az elnökségünknek elérni. Sajnos a kollégám, mint jeleztem, nincs közöttünk, de átveszem tőle a stafitamot a Sapolyta a e témában. Köszönetem az önök szakbizottságának, és külön köszönet elnöküknek, Brian Simpsonnak nagyon szoros együttműködést tudtunk folytatni önnel személy szerint és a szakbizottsággal, amelyet ön vezet. Az STC dupla V egyezménnyel tudtunk foglalkozni, illetve ennek a végrehajtásával az ő az ERS rendelettel is a kettős fenekű hajóknak a témájában, és sikerült a ki, minimális képzési irányelvel is nagyon előre jutnunk. Gyakorlatilag ez most már össze állt, a tengerészeknek a minimális képzési szintjéről van szó, és úgy gondolom, úgy reméljük, hogy hamarosan e témában is megállapodásra tudunk jutni. A képzésnek a keretében a munkafeltételekre is kitértünk, nem csak a tengerészeknek a képzését néztük meg, hanem a munkafeltételeket, és foglalkoztunk a kalóz tevékenységeknek a visszavetésével is. A Dán elnökség fontosnak tartotta azt is, hogy az hogy a tenger biztonsági ügynökséggel kapcsolatosan is tovább tudjunk lépni. Hagy jelezem, hogy a tavalyi évben az Európai Parlament sikerült megállapodásra jutunk, és ezt tette lehetővé, hogy most megint egy újabb lépést tegyünk meg, és ezáltal fokozzuk a biztonságot és a versenyt is serkentsük. Ami pedig a kettős hajófenőkű hajókat illeti, első eredményről már számot tudunk adni annyian, amennyiben az egységes végrehajtás, egységes szabályozás és a világosabb szabályozás területén tudunk újabb eredményeket elkönyvelni. A Dán elnökség az MLC egyezménnyel is foglalkozott, ez a tengerészeknek a munkafeltételeivel foglalkozik. Tudni kell azt ugyanis, hogy a tengeri kalózok hatalmas veszélyt jelentenek a tengerészek számára, éppen ezért múlt idén márciusban egy konferenciát, egy harmadik konferenciát a témában tartottunk, és ennek keretében megállapítottuk, hogy nagy erőfeszítéseket teszünk azért, hogy visszavessük a kalóz tevékenységet mind jogi szempontból, mind pedig a biztonságot erőteljesebben tudjuk biztosítani. Kollégám Zónul azt jelezte, hogy a hát témában is jelentős előrelépéseket tudtunk el írni. Elnök úr, el szerettem volna a Dán elnökség nevében elmondani. Nagyon örülök, hogy együtt tudtunk kiválóan működni az önök szakbizottságával. Igazán nagy örömükre volt mindez. Köszönöm szépen, miniszter úr. Először a koordinátorok Fuster asszony, ha más is kér szót, utána jelezze Gros úr az EPP nevében. Dominikot kérem fel, hogy vegye át az elnökséget. Gros úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönetet szeretnék mondani a Dán elnökségnek, mint a beszámolóért, mint pedig természetesen az elvégzett munkájáért is. Igazán elmondható, hogy sikerült megoldásokat kialakítani, kompromisszumokra jutnunk. Persze mindig nehéz olyan kompromisszumokat kötni, amelyel mindenki tökéletesen elégedett. De most azt jelezném, hogy az egyik legfontosabb témakör a TEN témakör volt, és reméljük azt, hogy a tanács, illetve a tanácsban a közlekedéssel foglalkozó szakemberek tovább fogják folytatni a tevékenységüket, és igazán egységre tudnak jutni e témában. Erről szó esett, és a parlamentben ezt tovább ismertjük. Nem csak arról van szó, hogy hogyan tudjuk feltárni az anyagi forrásokat, illetve hol tudunk csökkentéseket elérni, hanem arra is, hogy újabb és újabb projekteket valósítsunk meg. Na most az Európai Parlament alapvetően alap egyetért az Európai Bizottsággal. Nem mindig szokott ez így lenni, de ezúttal most azonos hullámosszon mozgunk, és reméljük, hogy a közlekedési hálózat és a rögzítés, megállapodott prioritások lehetővé teszik az, hogy ne pluszköltségként könyveljék el ezeket a beruházásokat a tagállamok, hanem, hanem olyan indokolt beruházásoknak tekintsék őket, amelyek nélkülözhetetlenek a válság közepette. Reméljük, hogy a Dán elnökségnek a rév tapasztalat alapján önök tovább folytatják még a munkát, és mellettünk állnak majd, és hát ki tudunk majd dolgozni különböző guidelines-okat, iránymutatásokat az projektökkel kapcsolatosan. A néppárt esetében jelezzük azt, hogy jelentős előrelépésről tudunk számot adni, azt szerettük volna elérni, hogy erőteljes szabályozók működjenek az országokban, sőt, akár hálózatban tevékenykedjenek, és sikerült idáig eljutni a Dán elnökségnek, ez egy hatalmas lépés. Ami pedig a vasúti közlekedést illeti, ez egy olyan téma, amely amelynél ö, lesz egy jó bírája a dolgoknak, a, a szabályozóknak a fellépésével, azt hiszem ez kedvező felemény. Ami pedig a néppárt és Lengyelországot illeti, reméljük, hogy Lengyelország számára tudunk majd megoldást találni valamilyen úton, módon a következő eszmecsere keretében, és hát itt van a néppártnak ilyen módon a támogatása. Persze nem kérdezzük meg a korábbi megnyilvánulásainkat, de úgy gondoljuk, hogy kompromisszumra mindig lehetőség van, és akár még az utolsó percben is elérhetünk kompromisszumát, úgyhogy nem mondok le e, erről. A menetíróval kapcsolatosan mit is tudunk elmondani? Azt, hogy itt hozzáadott értéket tudunk nyújtani mind a közlekedési vagy szállítási vállalkozók számára, mind pedig a gépjármű vezetők számára. Reméljük, hogy itt is egy megállapodás alakul majd ki, és mind a parlament, mind pedig a tanács még közeledik álláspontjukban egymáshoz, azért, hogy a közúti szállítás ne e, legyen az egyik legszörnyűségesebb dömping tárgyáva Európában. Aztán ott vannak a szociális szempontok is. Ne felejtkezzünk meg arról, hogy a közlekedés a régiókban hozzájárul a gazdasági stabilitáshoz. E tekintetben még a prioritások megfogalmazása szorulnak. Ami pedig a mega kamionokat illeti, gondolom Kramer kollega még ezt a témát majd kiegészíti, de most érzem, hogy e tekintetben még különböző vélemények fogalmazódnak meg, úgyhogy csak a személyes véleményemet mondom el, és a magam részéről, ha azt tudom jelezni, hogy osztom az Európai Bizottság véleményét és elemzését, de ezt azt is jeleznem kell, hogy a társaim közül nem mindenki van ezzel így párbeszédre van szükség, megerősített párbeszédre az Európai Parlament és az Európai Bizottság között, mert hogy együttes döntési keretben gondolkodunk, és a jogalkotás szempontjából ez egy fontos fejlemény az európai polgár számára. Mert hogyha egészen másként nyilvánulunk meg, mint ahogy azt tettük két évvel ezelőtt, akkor az európai polgárok, de vállalkozások is a jog bizonytalanságba hullanak bele a különböző kamionokkal kapcsolatosan. Volt egy, egy ugye, megállapodás, aztán néhány évvel később most kiderülhet majd az, hogy az a korábban engedélyezett járművek nem tesznek eleket az új jogszabályoknak, szóval egy szó mint száz, ezen a területen is nagyobb jogbiztonságra van szükség. Úgyhogy itt nagyon szorosan kell az eljárás és az értemi részt kezelni, együttese. Átérnek most a légi közlekedés témájára. A tanács foglalkozott a jogalkotási csomaggal. Itt a parlamentben számos vitát folytattunk le e témában. Úgy gondoljuk, hogy erre mindenképpen szükség volt. A zajterhelést is kiemelném, erről már szó esett, és hagy jelezzem, hogy mi a szubszidiátásnak az alap elvét domborítottuk ki, mint az Európa európai közlekedésben, mint azon kívül. Ami pedig a részidő kiosztást illeti az szlotokat, azt gondoljuk, hogy itt is tovább kell fejleszteni a jelenlegi megoldásokat, és ami a földi kiszolgálást illeti, kellő egy kellő egyensúlyt kell kialakítanunk azért, hogy kiki korrekt módon tudjon fellépni egy rendkívül érzékeny kérdéskörben. Most hát ezek a fő irányvonalai a kérdés körben az Európai Parlamentnek. Na most az egységes európai égbolt tekintetében ha azt mondhatom ugyanakkor, hogy szinte semmi előrelépés nem történt, már pedig az év végére a tanács feladata az, hogy a functional, functional air blockokkal foglalkozzon. Jogos elvárásokról van szó a részünkről megvannak a határidők, ezeket be kell, hogy tartsuk, és úgy gondolom, hogy akkor, amikor jogalkotási döntéseket hozunk, akkor kinek, kinek be kell tartania az aláírása által keletkezett kötelezettségeket. Azaz nem lehetséges az, nem fogadható el az, hogy három évet várjunk arra, hogy megszülessen egy döntés, és aztán ne is hajtsuk azt végre. Úgyhogy remélem, hogy a tanács részéről egy nagyon világos javaslat fog majd megszületni, és remélem, hogy a következő elnökség majd ezzel a kérdéskörrel nagyon energikusan fog foglalkozni, és valamennyi elnökség nagyon fontos, hogy foglalkozzon mindezzel, és hát nagyon érdekelne az ön vélemények mindezzel, és gondolom a kollégák kollégák vagy kiegészítik mindezt. Köszönöm szépen a kiváló munkát. Köszönöm szépen, Grosso Kadre úr. Nos, azzal kezdeném, hogy köszönetet mondok a Dán elnöknek a végzett, elnökségnek a végzett munkáin. Nagyon produktívak voltak. Sok ügy jelentős mértékben előre haladt. Van olyan csomag, amelyet sikerült be is fejezni. Kis országról van szó, de gyakran is azok több eredményt érnek el a tanács elnökségében, mint nagy országok. Sok témát már felvetett a kollégám. Az lenne fontos a jövő közlekedés politikájában, hogy az RTET e politikája menjen előre. A tanács már tett lépést ez ügyben, a ten ügyében. Szeretném alá húzni, amit mondott kollégám, és egyetérteni vele. Azok az összegek, amelyeket a CEF-re fordítunk, nélkülözhetetlenek, különben ö, új üres dobozzal találkozunk a frakcióm nagyon aggódik amiatt, hogy egyes költségvetési miniszterek eh, milyen álláspontot foglalnak el. Dán elnökség drákóian csökkenteni akarja a költségvetést, ezért nagyon félünk, hogy ACEF és más hasonló projekt ennek áldozatául esik. Reméljük, hogy eme projekteket támogatják majd, ami a repülőtéri csomagot illeti. Most kezdtük el a munkát. Úgy gondolom, hogy önök előrébb tartanak nagyon fontos az átdolgozás eredménye. A Kó-Röper foglalkozott ezzel a trilógus után nagyon szép sikert érdekel, aki azt mondja, hogy siker az kompromisszumot is mond, tehát nem minden sikerül, de megyünk az európai, haladunk az európai vasúti rendszer átláthatósága irányában. Fontos a szabályozó szerepét megerősíteni. Jövőre vitát fogunk folytatni a nemzeti utasforgalom liberalizációjáról, és az üzemeltetésről. Később fogunk erre rátérni, de már a múlt heti siker nagy siker, ami a tengerügyeket illeti. E, az Európai Tengérészeti Ügynökséget sikerült megerősíteni, ez pozitívum. Azért szeretnék valamiről beszélni. Az egységes égboltról először is. Itt nem sok minden haladt. A 2012. decemberi határidő gyorsan közeledik, reméljük, hogy ciprusi kollégáinkat támogatják annak érdekében, hogy az év végéig megoldjuk a feladatot további pont, amelyről szeretnék szólni, a mega truckok, a mega teherautók. Nekünk kicsit más a véleményünk e tekintetben arról, hogy mennyire hasznos ez a jármű. A lényeg azt hiszem az, hogyha meg akarjuk változtatni a stratégiát ezen járművekkel kapcsolatban, akkor teljesen átláthatóan kell eljárni. Itt a parlamenten vitát kell folytatni demokratikusan. Erről apró és kontra érveket hadd mondjuk el. Az álláspontunk ismeretes, nem feltétlenül értünk egyet, de furcsa, hogy másként értelmezik a jogszabályt. Ez nem az önök probléma, ez az Európai Bizottság problémája. Ezt be kell látni. egy törvényjavaslatot kellene megfogalmazni, de lehet, hogy az is jelentősen változtatna a helyzeten. Nos, ennyit szerettem volna mondani. Ami a munkájukat, illetve azt hiszem kiváló volt, köszönöm szépen a ö, tökéletes együttműködésre, remélem, hogy találkozunk még, és hogy a felgyülemlett tapasztalat elnökként még hasznos lesz a tanács tagjaként. Köszönöm szépen, Katerőr, most pedig Messner asszonynak adnám meg a szót. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, és nagyon szépen köszönöm, miniszter úr önnek, hogy megtisztelt jelenlétével. Köszönet a beszámolóért is, amelyben elmondta, hogy mit valósított meg a Dán elnökség. Valóban sok minden fejlődött a Dán elnökség alatt a legfontosabbal kezdeném. Mi az Európai Parlamentben és valamennyi frakcióról ezt el tudom mondani, támogatjuk a transeurópai hálózat kapcsolatos Európai Bizottság javaslatot, csak úgy, mint a CEF-fel kapcsolatosan. Ez azért is fontos, mert ön jelezte, hogy nagyon lényeges, hogy egy hatékony pénzügyi keret alakuljon ki a tanácsban. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a tanácson belül vannak olyan országok, amelyek úgy vélik, hogy az 5 milliárd a következő periódusra túlságosan nagy összeg, és hogy a dolgok túlságosan gyorsan haladnak előre. Éppen ezért én kérem önt, hogy ön és a kollégáival együtt fellépve támogassák ezen fejlődési irányokat, mert ennek a haszonhúzója az Európai Unió lesz és piacai lesznek. Aztán hagyj egészítsen mindezt ki egy olyan dologgal, amelyről nem esett szó. Nevezetesen a kísérleti projektekre szeretnék utalni. Nagyon lényegesek ezek. Úgy gondolom, hogy ha sikerül kimutatnunk az, hogy 230 milliós összeggel, amely 2013 így áll rendelkezésünkre. Szóval, ha sikerül kimutatnunk azt, hogy 20 szoros eredményt tudunk elérni a, az a célok, eredeti célokhoz képest, már a 10-es szorzó is nagy leszne, hogy a bizottsági képviselő mondotta, de úgy gondolom, hogy ez a bizonyos 5 milliárdos összeg, ez hatalmas előrelépést tenne lehetővé az Unióban. Ismétlem azt is, hogy számunkra ez a legfontosabb javaslat az Európai Bizottságnak. Meggyőződésünk, hogy ez tudja a dolgokat tovább vinni a jó irányba Európában. Átérnék most a digitális kérdésekre és a menetíró kérdésére azt mondotta, hogy kisebb tehetet kell, hogy viseljenek az érintettek, a vállalkozók, a szállítók. 2009-ben az létrejött egy munkacsoport, a úgynevezett Stoiber munkacsoport, amely egy javaslatot tett a német kisiparosok témájában. Ebben az szerepelt, hogy lehető kell, lehetővé kell tenni a kivellenes eljárást a 150 kilométeres övezetben. Na most e témában azért más álláspontok voltak a tanácsnál, illetve a több intézménye, de mégis úgy gondoljuk, hogy ez a lehetőség lehetővé tenni tenni azt, hogy a kis vállalkozókat kevesebb administratív tehernek tegyük ki. Jó, ezen persze még tovább kell vizsgálódni, majd meglátjuk, hogy a parlamentben ezek kérdések hogyan alakulnak. A reptérek. Rövid leszek a e témában. Itt még a dolgok folyamatban vannak, talán még a Dán elnökség alatt ezeket lehet zárni. A légiszállítás tekintetében kettő kérdést emelt ön ki, és valóban nekem is ki kell emelnem az egységes európai égboltnak a kérdéskörét. Úgy gondoljuk, hogy Ön, mint Dán miniszter, miniszteri státuszában nagy előrelépést nem tud elérni. Franciaországnál és Németországnál kell hatékonyan eljárni azért, hogy ez az ügy előre menjen, előre haladjon. Tudom, hogy ez nem egy könnyű elnökségi feladat, de egy biztos, és ezt kiemelném, hogy itt még további fejleményekre javításra van szükség. A vasút. Szükség van szabályozóra. Ez így van, úgy látjuk, hogy a szabályozók rendkívül fontosak lehetnek ahhoz, hogy az európai hálózatok jól működjenek. Aztán ott vannak a megakamionok, vagy ökollinerök, ahogy másként hívják, azt hiszem ez egy jó elnevezés. Persze nagyon sok megfogalmazás, vagy megnevezés fut itt a kollégák körében, ki így, ki úgy hívja ezeket, és hát persze az álláspontok sem estek egybe, alsó szászországban a közlekedési miniszter a maga részéről úgy tekintette, hogy vannak olyan régiók, ahol ezek a hatalmas kamionok életképesek lehetnek, és elfogadhatóak lehetnek, még ökológiai szempontból is. Éppen ezért a magam részéről sajnálom azt, hogy a biztos leveléről folytatott vita nem igazán tette lehetővé azt, hogy megtudjuk, hogy például alsó száz ország és Hollandia között hogyan látják a e kérdésnek az alakulását, hogyan tudnak-e témában együttműködni, de Svédországot is említhetném. De most tudom, hogy e tekintetben az elnökségnek kevés hatása van, de az Európai Parlament a saját részéről az Európai Bizottsággal tisztává próbálja majd tenni ezt a témakört. Következzék most a tengeri kérdéskör. Ön utalt arra, amit kollégája emelt ki, itt a két dupla fedekű hajóról, hajókról van szó, az olajszállító hajókról, hogyan lehet elérni azt, hogy a tengeri közlekedési biztonság fokozottabb legyen, aztán szó esett arról is, hogy a tengerészeknek a munkakörülményeit hogyan lehet javítani. Azt is tudjuk, hogy a tengeri szállítás növekedő ágazatot képvisel, és aktívá kell tenni ezen fellépéseket, miközben harcolunk a kalózok ellen, hát igazán nem vonzó tengerésznek lenni, hogyha kiteszi magát az ember annak a veszélynek, hogy kalózok elrabolják. A konferencia, amelyről beszélt, nagyon tartalmas volt, magam is részt vettem, legalábbis részben a programján, és így látom én is, hogy a úgy látom én is, hogy a kalóz tevékenység egy óriási gondot jelent a közlekedés szállításban, és biztosítani kell a védelmet, a biztonságot messze menően, úgyhogy nagyon kívánatosnak és hasznosnak tartom, hogy az önök elnöksége során nagy előrelépések születtek. A dánok azt szokták mondani, hogy ők békés népet alkotnak, és ezt magukról mondják, de mi is így látjuk. Valóban arra van szükség, hogy védelmezni kell a tengerészeinket, Na most az emszával kapcsolatosan hagy jelezzem azt, hogy szükség van arra, hogy a kellő források rendelkezésre álljanak a közlekedési biztonsági ügynökség tevékenységéhez. Aztán van egy olyan téma, amelyről nem esett szó, az integrált tengeri politikáról van szó, habár tudom, hogy ez nem az ön téma, sőt talán még a, a kollégái sem, de én mint jelentéstevő, tudom, hogy 40 millió áll majd rendelkezésre a jövő évben, és azt hallottam a mai napon, hogy ezt az összeget csökkenteni kívánja a tanács. Ez így van-e? Kérdezem. Elnök, köszönöm szépen Messner asszonynak, és akkor Krámár úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr és köszönöm szépen a Dán elnökségnek a fellépését. Nagyon intenzív kapcsolatokat tudtunk alakítani, folytatni, még akkor is, ha nem mindig voltunk azonos állásponton, de azt is kiemelném, hogy hatékonyan tudtunk fellépni, mert hogy nagyon célzottan vizsgálta meg az aktuális kérdéseket a Dán elnökség, és még akkor is, hogyha nem mindig esett egybe az álláspontunk, időnként meglepett az, amit önök mondottak, nem az, amit most ön mondott a mai napon, hanem más Dán kollégái, ön pontosan tudja, hogy én most mire utalok. No, köszönet tehát a beszámolóért, és akkor először is beszélnék a nagy európai hálózatokról, illetve azoknak a különböző komponenseiről a tanácsban és a bizottságban nem létezik elő elemzés. Már 30 éve beszélünk európai térségről a közlekedés területén, és nyilvánvalóan, hogy 30 éve ezen több pénzünk volt, mint amennyi lesz majd a jövőben. És emlékszem, hogy az utolsó finanszírozási ciklusban a 20 milliárdra tartott igényt a parlament és a bizottság, aztán ez lecsökkent 8 milliárdra. Ugyanígy lesz szép tervek, és aztán jön a valóság a mostani szakaszban is ott vannak a hiányosságok is. A hiányosságokat pedig mindig a határok mentén észleljük. E tekintetben úgy vélem, hogy szükség van a közlekedési politika elemzésére. A lengyel kollégáink bemutatták a projekteiket, és mutatták azt, hogy korlátozottak a pénzügyi források, de a gyors sebességű vonalok ugyanakkor nagyon hasznosak lehetnek majd 20-30 év múlva. Éppen ezért felül kell vizsgálnunk, újra meg kell legalábbis vizsgálnunk a a vasúti közlekedési hálózatot. Kiváló kezdeményezésről van szó Lengyelország esetében. Sajnálom, hogy nincsen további forrás az egyéb nagy projektekre, alagutak építésére, és így tovább. Vannak olyan határozataink, döntések 20 éven ezelőttről, amelyek alagutak építéséről szóltak, és amelyek nem valósultak meg mind a mai napi Következetesebben kellene fellépni. Kérdezem azt, hogy a az új, beton a régi határon átnyúló szekciókról, útvonalakról mi a véleménye? Nem az újakra gondolok, a régiekre. Hogyha most 70-80 mértékegységben tudunk támogatást adni a tagállamoknak, akkor felmerül a kérdés, hogy hogyan lehet az egyéb európai forrásokat mozgósítani. Aztán ott van a Nürnberg-Erfurt vonal bár itt ennek a fejlesztésnek semmi köze az Európai Uniós dolgok, tervekhez, de mégis, mégis azért vannak finanszírozási kiegészítési források az él. De hát a Stuttgart-Ulm összekötetést is említhetném. És hát egy sor területen semmi nem történik. A határon átnyúló tevékenység, vagy földrajzi fekvés miatt inkább így mondom. Aztán van egy közlekedési miniszter kollégám, barátom, aki arról beszélt, hogy hogyan lehet a zöld utat biztosítani Németországból Dánia irányában. És hát valóban itt ezt a zöld utat el lehetne képzelni, mint jó megoldás. De tudni kell azt, hogy Németországban nem létezik olyan nagy tervezés, hogy területfejlesztés ilyen értelemben, amely azt eredményezné, hogy a vasúti fejlesztéseket már a bármely fejlesztésnek a legelső szakaszában, a tervezés legelső fázisában figyelembe vesszük. Tehát itt azt látjuk, hogy gyeng, tulajdonképpen nem, nincs jelen az építkezési mafia ezért nem jutunk, jutunk előre talán ezen a területen. Miközben miközben ugye harcolnunk kell a munkanélküliség ellen, gondoljunk itt a déli országokra, Spanyolországnak vannak olyan régiói, ahol 50%-os a munkanélküliségi ráta, hát nem csak a hatékonyságra kell, hogy koncentráljunk, hanem a foglalkoztatásra is. Aztán, ami az átdolgozást illeti a rikáztot. Úgy gondoltuk, hogy lenne a Baltikum országai számára egy nyomvonal, erről már beszéltünk a mai délelőtt során, és kérdezem azt, hogy igaz-e, hogy, Német, hogy Lengyelország, hogy Lengyelország azt mondotta, hogy nem ért egyet az átdolgozással, még akkor is, hogyha itt egy busás jövetelmező megoldás jöhetne szóba, és inkább egy másfajta kompromisszumot kezdeményez Lengyelország egy témakörben. Persze most áttérnek egy másik témára, a menetíróra a korábbi szabályozás a menetíró tekintetében túlságosan bürokratikus. És ugye figyelembe vesznek különböző kilométer tartamokat, 150 100 és így tovább. Gyakorlatilag, hogyha ezt most feldaraboljuk ezteket a kilométereket, akkor nem jutunk semmire. Aztán ott van a hatalmas kamionoknak, a meg a kamionoknak a kérdés köre, amelyeknek a jelenléte megváltoztatja a közbiztonsági, a közúti biztonsági feltételeket. A költségekről nem is beszélve, mert a tagállam kell, hogy fizessenek. De a az európai biztos nem változtathatja meg az értelmezéseket. Pár évvel ezelőtt ö, volt, aki azt mondatta, hogy nem szabad, hogy az ilyenfajta ö, kamionok át szeljék át, haladjanak a határokat. Aztán megváltoztatta a véleményét egy egyszerű levél formájában. a bizottság kezdeményezte a törvényeket, de nem ő alkotja meg ezen törvényeket. Most gondolják azt, mi lenne akkor, hogyha Martin Schulz az elnökünk azt jegyezné le egy papíra, hogy ezek a teherautók mostantól kezdve pedig nem gurulhatnak az európai utokon, és megküldi mindezt levél formájában valamennyi tagállamnak. Ha ez történne, akkor hatalmas ellenkezést váltana ez ki, ez nyilvánvaló. És hát önök is, mint tanács, kötelesek a szerződést, az alapszerződéseket betartani és attól függetlenül, hogy más álláspontok vagyunk egy sor kérdésben, a jogalkotási folyamat a rendes eljárás keretében kell, hogy megnyilvánuljon a tanács és a parlament bevonásával. Ő maga is képviselő volt, úgyhogy tökéletesen el tudom képzelni, hogy akkor, amikor még parlamenti képviselő volt, hogyan reagált volna ön, ha ö, adott esetben azt észlelte volna, hogy olyan fellépes történik önöknél, mint amilyen történik itt most nálunk. Szóval az eljárást ebben a formában nem tudjuk elfogadni, és adott esetben a bíróság elé visszük az ügyet, és ennek kihatása lesz az összes egyéb döntésre is. Ami az LTMS-et illeti, kiváló észrevételé voltak ezzel kapcsolatosan, csak úgy, mint a Memorandum of Understanding-el kapcsolatosan. Hagy mondjam el, hogy ezáltal a rendszer által egy igazi európai rendszer tudunk kialakítani. Az amerikaiaknak a, közeg a szállítási forgalma 40%-os a vasúti pályákon nálunk, ez csak 17%-os. Az RMTS lehetővé teszi, hogy 20%-kal csökkentsük az energiaforrás hordozóknak a felhasználását, és ez azt hiszem, hogy nagyon hasznos lehet. Az elektronikus megoldások lehetővé teszik azt, hogy azonnal kiiktassunk azokat a típusú pályákat, amelyek ártalmasak, és amelyek nagyon zajosak is. Szóval mindez alátámasztja, hogy erre az új rendszerre szükség van, és nagyon örülnék annak, hogyha további erőfeszítéseket tennének azért, hogy újabb erőfeszítések történjenek, és 4000 kilométert tudjunk most kiegészíteni, mert hogy ennyi létezik. A repülőterek. Úgy vélem, hogy a repterek ügyében nem jutottunk kellően előre. Előfordulhat az, hogy az Európai Bizottság azt fogja mondani, hogy csökkenteni vagy korlátozni fogja a forgalmat. Például Frankfurtban megtiltják az éjszakai járatokat. Akkor ez ellen az Európai Bizottság nem léphet fel. De dolgokat világosá kell tenni. Hiányzik itt valami, erről ön nem beszélt. A kibocsátás kereskedelemre gondolok. De most tudom, hogy ez közvetett kapcsolatban van a légi szállítással, de mégis az USA azt mondotta, hogy a kínaiak ellenezik majd a tervet a e témában, mert hogy ennek negatív kihatása lenne a tengeri szállításra. És ezt folytatják tovább, folytatják szépen a szennyezést. Amszauer miniszter úr, az ön kollégája a Bundestagban, azt mondotta, hogy a kínaiak az erbűszök megrendelését visszavonták, legalábbis ezzel fenyegettek, ez egy kis fenyegetés volt talán. A bizottság, az Európai Bizottság meg viszont kitartott az álláspontja mellett, és ennek eredményeképpen a kínaiak mégis megrendelést tettek. Hogy látják mindezt a tanács szemszögéből? Ezt az egész kérdést a bíróság elé kell vinni, vagy sem? Tengeri közlekedés, dupla fenekű hajók, ez egy fontos téma, hasznos a tengeri közlekedésben, a szolgáltatási szempontok is lényegesek. Elnézést, hogy ilyen hosszú voltam, de nagyon szépen köszönöm az együttműködést, és kívánok önnek sok sikert, még akkor is, amikor nem lesz már a tanácsnak az elnöke. 30 másodpercről van szó, erről megfeledkeztek. Köszönöm szépen a delegáció utazása során találkoztunk önnel, és jó, hogy eljött, és hogy álláspontot foglalt e a tener tentével kapcsolatban. Zile úr, köszönöm szépen, én is szeretnék köszönetet mondani a Dán elnökségnek, és önnek, elnök úr, miniszter úr, azért, amit elért az elnökség alatt, a dásoros elnökség alatt. Nos, a Connecting Europe Facility és a TNT útmutatással kapcsolatban nagyon komoly előrelépés történt, és ez két kulcsfontosságú terület. Új jogi keretünk van tehát a különböző közlekedési hálózatok kifejlesztéséhez, és eh, erre nagyon nagy szükség volt, és eh, Európa összekapcsolása pontosan így indulhat el. Egy pénzügyi eszköz is kíséri mindezt, hiszen a finanszírozás nagyon lecsökkent. Azt hiszem, hogy hatékonynak kell lenni ennek a pénzügyi eszköznek. Néhány tagállam nem rendelkezik közlekedési infrastruktúrát infrastruktúrára felhasználható támogatással, vagy egyáltalán költségvetéssel. Tehát nagyon fontos, hogy tényleg legyen finanszírozás a, a Connecting Europe Facility-re. Hogyha a társfinanszírozás aránya 30 az EU részéről, az talán nem elégséges, és a tagállamok így nem csatlakoznak majd. Nincs meg a kiegészítésre a 70 százalékuk. Vannak olyan tagállamok, akik nagyobb politikai uniót kérnek számon, vagy integrációt kérnek számon, tehát fiskális uniót, de azt hiszem itt egyfajta ellentmondás van, hiszen nagyobb költségvetés kell ahhoz, hogy a Európa külső területein található tagállamokat segítsük az infrastruktúrája kiépítésében, hiszen itt nagyon komoly lemaradások vannak. Aztán kalózok, kalózkodás. Ezzel kapcsolatban nagyon aktív volt a frakción körül annak, amit önök elértek az elnökségben. Aztán a tengerészek képzése ebben is jók az eredmények, vasúti csomagát dolgozása. Megvan egy megállapodás, de van ez a bizonyos levél, amit az elnökség kapott meg. Nos, ezzel kapcsolatban azt mondanám, hogy úgy kell megalkotni a jogszabályokat, hogy az elősegítse Európában a különböző vállalatok között a versenyt. Hogyha azonban a harmadik országok vállalatai is megjelennek a hálózatokon, akkor ez nyilván más lapra tartozik. Függetlenül attól, hogy itt most lengyel hálózatról beszélünk, vagy vonalról, a, vagy a balti tengerről, akkor ö, az nem ugyanaz, mint hogyha a, mint hogyha Moszkvát kötnénk össze Észak-Koreával. Nos, el kell még mondjam azt, hogy a nemzeti vagy tagállami felügyeleti szerveknek, szabályzó szerveknek is, szerveket is fel kell vértezni, hiszen meg kell adni nekik az eszközöket arra, hogy a harmadik országbeli szolgáltatókkal is fel tudják venni a lépést. Tehát hatékony szabályokra van szükség. Meissner asszony és mások is említették, hogy hogy az egységes európai égboltról önök önállóan nem tudnak dönteni, mi sem. Kérdés csak az, hogy akkor hogy születik döntés ebben a kérdésben. Köszönöm szépen, Foster asszonynak adom meg a szót. Yeah, thank you, Chairman, and, uh... Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a Dán elnökségnek. Néhány dologgal szeretném azt kiegészíteni, amit a kollégáim elmondtak, és így a frakcióm véleményét képviselni. Nos, az ETS, tehát a, a kibocsátás kereskedelem kérdését a tengerészeti kérdéssel kívánja összekötni. Én csak azt kérnem, hogy ezt kicsit jobban gondolják át, hiszen ez alapvetően légiközlekedési kérdés, jó lenne, hogyha az, aki ezzel foglalkozik, az azt is megnézni, hogy a harmadik országok erre, ebbe beleegyeznek-e, és hogy valóban ez a legracionálisabb módja az eljárásnak. Zöld kollégám feltette a kérdést, hogy hol is tart most az ETS, a kibocsátás kereskedelem, hát szánalmas állapotban van, jó lenne erről valamit tudni. Nézzük a kalózkodást, nagyon-nagyon fontos kérdés ez, jó lenne, hogy ezzel a témával is foglalkoznának. Aztán a tahográfok kérdése. Szerintem ez egyáltalán nem egyértelmű téma, alapvető eltérés van a tagállamok véleménye között. Az igazi célunk az az, hogy jól működő jogszabályunk legyen, és ezzel nyilván mindenki egyetért, de a részletek, a felmerülő gondolatok azzal kapcsolatban, hogy ez hogyan is működjön, az, azt hiszem, hogy még nem állt össze. Egyébként vannak olyan tagállamok, amiknek nagyon jó, ahol már nagyon jó működő jogszabályok vannak, nem kell mindent, minden áron harmonizálni ebben a kérdésben. Nézzük az infrastruktúra kérdését, illetve a Galileót. örültem, hogy néhány szóval említette ezt is. Nagyon fontos, hogy az infrastruktúrák működjenek. Nyilván nem olcsó ezeket működtetni, de hát a tagállamoknak ilyen dolgokra is kell áldozni, hiszen express, nagyon gyors világban élünk, erre is szükség van. Az egységes Európai Jégboltnak én vagyok ott a szakbizottságban a jelentéstevő, illetve a globális navigációs műholdas rendszereknek is. Nos, itt a tagállamok segítségére van szükség, hogy ebben a kérdésben tényleg előre haladjunk. Ezzel kapcsolatban egyébként Dánia, Írország és Nagy-Britannia lépett, hogyha szeretnénk, hogy a a légi közlekedés megfelelően fluid legyen, akkor ahhoz erre van szükség. Nem szabad a költségeket úgy csökkenteni, hogy azokat a, az utasokra hárítjuk, nem versenyképesnek kell lennünk, tehát ezen a kérdésen is jó lenne, hogyha tudnánk haladni. Nos, azt hiszem, hogy a Dán elnökség legpozitívabb lépése volt az a PNR ügyel kapcsolatos megegyezés. Hát tíz év kellett hozzá csupán, hogy megtörténjen ez, de elértük. Nézzük a légitér, lég, légikikötői biztonság kérdését. Nos, itt valamire dűlőre kéne jutni, nagyon fontos ez számunkra. Kérdés, hogy milyen eszközöket használnak, háttérsugárzást felhasználó eszközöket. Kérdés, hogy ez megengedhető-e? Nos, a bizottság nem írhatja elő, hogy egy tagállam ilyen eszközöket használjon a repülőtéri biztonságnál, tehát az átvilágításnál. Azt írhatja csak elő, hogy a fogyasztókat hogyan kell védeni, illetve mi káros a fogyasztók egészségére. Tehát alapvetően nagyon hálásak vagyunk a Dán elnökségnek, köszönjük szépen! ciprusi kollégáink nagyon aktívak voltak a légi közlekedéssel kapcsolatban, eljöttek a meghallgatásokra, remélem, hogy lesz folytatása a dolognak. Néhány dolgot még átláthatóbbá kell tenni a légi közlekedési csomaggal kapcsolatban, de összességében azt hiszem, hogy a Dán elnökség nagyon jól működött. Köszönöm. Köszönöm szépen. Foster hogy Gűn úgy meg a szót. Äh, danke, Herr Vorsitzender, und äh, ich möchte mich auch nochmal bei der dänischen... Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a Dán elnökségnek a legnehezebb dió, a legkeményebb dió az volt, hogy hogyan lehet az átdolgozást előrevinni. Dánia nem egy hatalmas ö, vasúti nagy hatalom, viszont, viszont a tengeri tevékenység rendkívül fontos önöknél. Én magam a Baltikum övezetből származom, és elmondhatom, hogy a tengerügyi ágazatban nyilvánvaló volt az, hogy tovább kell javítani a hajók biztonságát, a tengerészek képzését, a Galileo rendszer nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a, tehát a, a, a Galilei rendszer, illetve a műholdas rendszer fantasztikus adalékot adhat a hajós tevékenységhez, a tengeri tevékenységekhez. És hát a balti tengeri jövezet hatalmas közlekedési forgalmat bonyolít le. Dominik Rike úr, jelentéstevő. Máskülönben az olaj szállító hajók témájának, a dupla fenekű hajókról van szó, pontosan tudja, hogy milyen veszélyeknek vannak kitéve az ilyenfajta hajók, és hát arra van szükség, hogy előre lépjünk. A az egész világ felé az orosz hajók hatalmas, de hatalmas mennyiségű olajat szállítanak. Éppen ezért felhívással kell, hogy szolgáljunk ismételten még az elnökségi tevékenység után is, tehát fel kell lépnünk azért, hogy a kezdeményezéseket tettek kövessék. Ami pedig a kén kibocsátásnak a korlátozását illeti 2015-ben, nagyon szigorú szabályok fognak érvényesülni, 0,1 százaléknyi lesz engedett a kén kibocsátás területén. Csak ennyi. A kérdésem az, hogy a verseny torzítása nélkül hogyan lehet ezt a célt megvalósítani. Már erről a témáról sokat beszélgettünk a szakbizottságokban, és többek között az önök elnöksége alatt, úgyhogy ezt szerettem volna kérdezni. Nagyon szépen köszönöm a kiváló munkáját! Köszönöm szépen, kedves kollega. Azt hiszem, hogy mások nem kértek szót. Tisztelt miniszter úr, hallotta a parlamenti képviselőknek a megnyilvánulásait, a megnyilvánulásokban pedig hallottuk az aggodalmak, azt hiszem ezek az aggodalmak összecsengtek a különböző képviselők részéről, és jól mutatják azt, hogy mennyire nyomon követték a Dán elnökségnek a tevékenységét valószínűleg, hogy egy nagyon kényes időszakban tevékenykedtek, nem csak a közlekedés szállítás területén volt ez egy nehéz időszak, hanem más kérdéskörökben, úgyhogy mindenképpen ez egy mérföldkő, amelyet a Dán elnökség maga mögött tudhat majd. Ugye itt vannak a többéves pénzügyi keretek, és valamennyi képviselő első helyen említette, hogy mennyire fontos a forrásoknak a kérdése, és hogyan lehet biztosítani többek között a CEF számára, a Connecting European Facility számára a kellő eszközöket, de szó esett a tengeri tevékenységekről, illetve az egyéb kérdésekről, többek között a biztonság kérdésekről. Tisztelt miniszter úr, öné a szó azért, hogy válaszoljon a felmerült kérdésekre, és hogy végkövetkeztetéseket fogalmazom meg. Tak for det. Og øh, tak Köszönöm szépen kedves szavaikat, amelyeket Sun kollégámnak is intéztek. Át fogom adni neki üzenetüket. Sok nagyon érdekes témát vetettek fel. Hogyha mindenre válaszolnom kellene, az lehetetlen lenne. Nincs elég időm rá. Ezért az általános kérdésekkel foglalkozom, amelyek többször is visszatértek. Először is köszönöm szépen a támogatásukat a tentével és a ceffel kapcsolatban. Miért nem fejeztük be ezt a munkát. A parlament és az önök szakbizottsága nagy befolyással bír. Én általános megközelítést alkalmaznék itt e, kérdés tárgyalásakor. Két szempont van. Egyrészt szerintem nagyon fontos, hogy a közlekedési miniszterek tudassák, melyek az új folyosók a jövőben a személy és áruszállításban, hogyha nem végezhetjük el a munkánkat, ha nem tudjuk megmutatni, hogy hol van az európai hozzáadott érték, hogyha a közlekedési miniszterek nem tudnak válaszolni erre a kérdésre, akkor nem kérhetjük a pénzügyi miniszterektől, hogy adjanak pénzt nekünk. Hogyha alapokat, pénzeszközöket akarunk, meg kell mondani, hogy mire kérjük. Úgy tűnik, hogy az általános megközelítés révén elvégeztük a magunk munkáját. Bizakodó vagyok. Úgy gondolom, hogy az Európai Parlament és az önök szakbizottsága részt vehet majd ebben a vitában, és meglátjuk, mi lesz a 2010-2020-as időszakra vonatkozó döntés. Úgy látom azonban, hogy a miniszterek elvégezték a maguk munkáját. Ugyan ez vonatkozik a repülőtéri csomagra is. Lesz alkalmuk ezzel foglalkozni. Nekünk a lényeg az volt, hogy létrehozzunk egy lehetőséget az általános megközelítésre. A ö, zajjal kapcsolatban és a zárószállítással kapcsolatban. A slottokról, az időrésről nem beszéltünk a Dán elnökség alatt, nem maradt rá idő. A három témából kettővel foglalkozott a Dán elnökség, a parlamentnek és a következő elnökségnek kell ezzel foglalkozni, ami az egységes égboltot illeti. Emlékszem, hogy amikor a Dán elnökség programját bemutattam, a szakbizottságok számos tagja tett fel kérdés nekem az egységes égbolttal kapcsolatban tény, hogy nem nagyon léptünk előre. Azt hiszem Meissner úr tette fel ezt a konkrét kérdést, csak hogy nem volt javaslat, amin dolgozhatunk volna, de elvben egyetértek önnel, ezt komolyan kell venni. És a ciprusi elnökség alatt készen vagyunk ezt a megközelítést támogatni. Ami a mega teherautókat illeti, vita van a bizottság, az Európai Bizottság és az önök szakbizottsága között, hogy kell-e jogszabályt alkotni, vagy sem. Nos, Dániában erről van tapasztalatunk. Két-három éve dolgozunk és a kérdésem. Azért érdeklődöm ez iránt, mert gazdasági és ökológiai előnyöket lehet elérni. Először is az a kérdés, hogy kell-e jogszabályt hozni, de utána ö, világosan kell látni, hogy milyen gazdasági és ökológiai előnyöket lehet elérni. Megpróbál Gross úrnak válaszolni. A szociális dömpinggel kapcsolatos vita a közlekedés területén régóta folyik. Egyre szélesebb vita, egyre aggasztóbb. A nemzeti szintű vitában Dániában jelentős helyet foglal el nekünk, politikai vezetőknek, nagyon koncentrálnunk kell erre majd a jövőben. Meissner úrnak válaszolnék most, az integrált tengeri politikáról inkább nem szólnak. Azt hiszem ez a környezetvédelmi miniszter kompetenciája. Sajnálom, hogy nem tudok választodni, de köszönöm szépen az érdeklődését, és a látogatását Fimernben. Nagyon örülök, hogy láttam munka közben a Ötran képviselőjeként. Most pedig Krámer úrnak válaszolnék. Elemzést kér. Igen, ezzel tényleg foglalkozni kell. Egyetértek önnel gyakran a kis projektek, a határon átnyúló kis projektek kerülik el a figyelmünket, pedig hozzáadott értéket hoznának. Azt javaslom, hogy továbbra is együtt érdeklődjünk ezen kérdések iránt. Foster asszony szólt az USA és az Európa közötti vitáról rövid orientációt kaptunk. Azt hiszem, ez inkább a közvetvédelmi miniszterek asztala. Közvetvédelmi adóról van szó, és ezt a ö, harcot nem a közlekedési tanácsban kell megvívni. Foster asszony szintén említett Galileóval kapcsolatos kérdéseket. Teljesen egyetértek önnel, és egyetértek azzal, hogy a fap kapcsolatban folytatni kell a munkát. Köszönöm szépen az iránymutatást a svédán együttműködéssel kapcsolatban, amely nagyon jól működik. Továbbra is javítani kell az északi országok közötti munkát. Volt egy kérdés az utas adatokkal kapcsolatban. Ezzel az igazságügyi miniszterek foglalkoznak. Bőszkör úrnak át fogom adni ezt az üzenetet. Elnök úr, nem tudtam részletesen minden kérdésre válaszolni, de megpróbáltam utalásokat tenni. Köszönöm szépen a hasznosítat. Nagyon szépen köszönöm, miniszter úr, köszönöm a munkáját, köszönjük a beszámolót, Nos, tisztelt képviselőtársak, három órakor folytatjuk a mai munkánkat a következő témákkal majd. Thank you, thank you for, for the support that have been yes. also. Your merit.